gazdákat kártalanítsuk. Köszönöm, elnök úr, én szerettem volna elmondani. Bueno, queda sustanciado este punto. Pasamos al siguiente. Köszönöm. Ezzel lezárom ezt a vitát, és következik a következő napi rendi pontunk, ajánlás második olvasatra. A nehéz tehergépjárművekre kivetett díjak. El Hadraui úr a jelentés készítője, és először is a jelentés készítőinek adom meg a szót, négy percre parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Hamarosan, remélhetőleg a plenáris nagy többséggel elfogadja majd azt a megállapodást, amelyet kidolgoztunk az intézmények között, és akkor nagyon fontos pillanatához érkezünk majd az európai közlekedési szektorhoz, egy mérföldkőhez, amely meghatározó lehet majd az elkövetkező több mint tíz évre. A közvetlen hatása ennek majd a politikai karatától fog függeni, hogy kihasználják-e majd az új lehetőségeket. Mi nem akarunk semmit sem kényszeríteni, mi csak lehetővé tesszük a dolgokat. Itt olyan elvekről van szó, amit a parlament már régóta emleget, a külső költségek internalizálása, a szennyező fizet elve. Bizonyára ezt tudják, hogy 2006 óta már foglalkozunk ezzel, Wortman Kohl asszony küzdött ezért. 2008-ban majd a bizottság előállt egy javaslattal, és ezzel foglalkoztunk három évig. Mindenki tudja, aki ismeri ezt a dossziét, hogy mennyire nehéz volt elérni ezt az eredményt, ez egy kompromisszum, az intézmények közötti kompromisszum, illetve az intézményeken belüli kompromisszum ez. Ezt támogatják a tanácsban a legkisebb többséggel is, de itt a, a parlamentben is vannak ennek a kompromisszumnak ellenzői, van, aki úgy gondolja, hogy ez túlságosan ambiciózus, van, aki meg azt mondja, hogy ez túlságosan ö, kevés. Tehát A tanács képviselőivel, a bizottság képviselőivel jutottunk erre a kompromisszumra. Remélhetőleg mindenki számára támogatható lesz ez a csomag, hiszen ez már a jó irányba mutat. Először ad lehetőséget ez a tagállamok számára arra, hogy az infrastruktúra díjakba a zaj és környezetszennyezési díjakat is beleszámolják. Ugyanakkor a tagállamok megkapják a lehetőséget arra, hogy az UDI-ba belefoglalják azt is, hogy a teherautók mikor használják az utat. Tehát egyfajta irányítási lehetőséget ad a mobilitás javítására is. A tagállamokat támogatja ez a dosszié abban is, hogy az így szerzett bevételeket újra hasznosíthassák, például a transeurópai hálózatokba. Az Európai Parlament számára fontos az is, hogy az átláthatóság növekedni fog. El kell mondaniuk a tagállamoknak azt, hogy mit tettek a bevételekkel, és hogyan járult ez hozzá a jobb közlekedési rendszerekhez. Ez már egy nagyobb flottára vonatkozni fog, tehát a 12 tonnánál nehezebb teherautókra fog ez vonatkozni. Nagyon fontos az, a rendszer interoperabilitás elve is. Ez benne van a jogszabályban. Kedves kollégák, végezetül egy pontot szeretnék még kiemelni, ez a megfelelési táblázat, ez az a megoldás, amit találtunk. Itt a három intézmény részéről ezt elfogadták, és ez a megoldás nem is ismert precedenst ez idáig. Hadd mondja már még azt, hogy az euromatrica nem egy csodaszer, ez nem fogja a mobilitási problémákat teljes mértékben megoldani természetesen, de ez egy nagyon fontos része lehet annak, hogy egy fenntartható közlekedési rendszert érjünk el. Nagyon sokat kell még tennünk mindemellett, de ez már egy jó irányba haladó lépés. Köszönöm szépen! Gracias! Köszönöm szépen, Kadraj úr. Most pedig a tanács nevében Győri Enikője a szó. Csak gracias, señor presidente

irányelv, az a eh, módosítását elfogadjuk. Ez részét képez egy olyan szélesebb körű stratégiának, amely azt célozza, hogy a közlekedés, illetve a közütés szállítás, illetve mindenféle modellításának a külső költségeit internalizáljuk. Eh, a tanácson belül a magyar elnökség igen komoly eh, készségekről, ügyességről tett tanúbizonyságot, hiszen e, éppen, hogy e, megvolt a többség ezen megállapodáshoz. Elkadra új úrnak is külön köszönöm, illetve az önök e, közlekedési szakbizottságának, hiszen jelentősen javították az eredeti szöveget. Két fő célunk van. Az első az, hogy környezetbarátabb közlekedési rendszert teremtsünk Európában, illetve a szennyező elv, elvet mindenképpen megvalósítsuk. Lehetővé teszi ez az irányelv, hogy a tagállamok nem csak az infrastruktúrális díjakért vessenek ki díjakat, ahogy az most a helyzet, hanem a levegőszennyezésért és a zaj ártalomért is. Ez hozzájárulhat ahhoz, ráadásul ez a rendszer, hogy a csúcsidőben csökkenjen a forgalmi torlódás. Ugyanakkor eh, a megszorítások idejében az új bevételi források segítségével a közlekedési infrastruktúrát tovább javíthatjuk. Az Európai Bizottság támogatja ezt a megállapodást. Az a korrelációs táblázattal kapcsolatos eh, nyilatkozatot eh, érdeklődve hallgatom, és teljesen egyetértek önökkel. Az Európai Bizottság nevében én is szeretnék tenni egy nyilatkozatot továbbra is, az Európai Bizottság továbbra is elkötelezett híve annak, hogy a tagállamok eh, korrelációs táblázatokat fogadjanak el a transpozíciós intézkedésekre vonatkozóan, amely azt mutatják, hogy az uniós irányelvet hogyan eltetik át a nemzeti jogba, ez szolgálja a polgárok, a jobb jogszabályalkotás, a jogi átláthatóság, a szabályok átláthatóságának érdekét, és azt szolgálja, hogy a nemzeti szabályok az uniós intézkedésekkel összhangban legyenek. Sajátunkat fejezzük ki azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament és a Tanács 99 62 számot viselő úgynevezett Euró vinyet irányelvének a módosításra vonatkozó javaslatában eredetileg javasolt kötelező korrelációs táblázat intézkedést nem fogadták el. Az Európai Bizottság a kompromisszum érdekében, illetve annak érdekében, hogy minél hamarabb elfogadjuk ezt a javaslatot, el fogadhatónak tartja a kötelező korrelációs táblázatok helyett azt, hogy egy, um, egy preambulum bekezdésben arra ösztönözzük, szólítsuk fel a tagállamokat, hogy fogadjanak el ilyen eh, korrelációs táblázatokat. Az Európai Bizottság itt a plenárison 12 hónap múlva, az elfogadást követően 12 mm, mm, hónappal később beszámol majd arról, hogy a tagállamok milyen mértékben, mely tagállamok milyen mértékben eh, fogadtak el a korrelációs táblázatokat, amelyek azt mutatják lehetőleg nagyobb mértékben, hogy a nemzeti jogszabályok mennyiben felelnek meg az irányelvben foglaltaknak, ugyanakkor az Európai Bizottság ez esetben elfoglalt álláspontja semmiképpen sem teremthet precedenst. Az Európai Bizottság az Európai Parlamenttel és a tanácssal továbbra is megfelelő megoldásokat kíván találni a jövőben a horizontális intézményi kérdésre. Köszönöm. Köszönöm szépen a biztos úrnak, most pedig a frakciók következnek, az EPP nevében Wortmann Kólászon következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Az Euromatrica irányelv nagyon fontos, mert eh, ez az európai játékszabályokat meghatározza a kilométeriek, az udiak esetében, és ez eh, egységes eh, teret teremt az Európai Unióban. Viszont nem akarom véka alá rejteni, hogy az eredeti bizottsági javaslattal a frakciómnak voltak problémái. Az a pozíció, amit az első olvasatban elénk tárt a jelentéskészítő, ez is problémás volt számunkra, azonban szerencsére a jelentéstevő tett lépéseket irányunkba, és köszönettel tartozunk a tanácsnak, a magyar elnökségnek is, akiknek sikerült a megosztottság elnök ellenére egy megfelelő többséget elérnie. A frakcióm, a frakcióm többsége ezt a megállapodást támogatni is fogja. Ami a szennyező elvet jelent szennyező fizet elvet jelent, ez az első lépés, amit vezetnek, ez egy nagyon jó. Nagyon fontos, hogy a fenntarthatóságot lehessen növelni és támogatni. A csúcsidőben alkalmazott extra díj, ez is sokkal jobban ki van dolgozva, mint a korábbi tanácsi álláspontban. A kivételek az Euró 5-6 esetében is pozitív pontot jelentenek. A tagállamoknak most már kötelező az interoperabilitást is szabályozniuk, mert ez mindenképpen probléma volt számunkra. Nagyon fontos az Európai Parlament számára az elkülönítés kérdése is. Többet szerettünk volna, de ez egy nagyon fontos lépés, nem csak a elkülönített százalék értelmében, hanem a jelentési kötelezettség szempontjából is, és az is fontos, hogy olyan történik majd ezen pénzek további elkülönítése. Elnök, köszönöm szépen a szocialisták nevében kettő percre. Ertug úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Hosszú tedelási maraton után sikerült El Kadraui kollégámnak, illetve a tanács és a bizottság képviselőinek egy megfelelő csomagot létrehozniuk a nehéz gépjárművek esetében. Nagyon hálás vagyok ezért minden résztvevőnek, és főként Kadraui úrnak. A külső költségek internalizálása illetve az eszközök célirányos lekötése az infrastruktúra számára, illetve az ösztönzések nagyon fontos célok, amelyek a közlekedési fehérkönyv célkötőzéseit valósítják meg. Ugyanakkor az átláthatósági kötelezettségek is nagyon fontosak. Az a tény, hogy bizonyos tagállamok még a triológus tegyelások lezárása után is megpróbálták a megfelelési táblázatokat megakadályozni, hogy így akadályozzák ezt az irányelvet. Én ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Ugyanakkor végezetül szeretnék minden kollégámat arra kérni, hogy a kompromisszumot fogadják el, a hosszú és fáradtságos tárgyalásokat nem szabad, tárgyalások eredményét kockáztatni. Köszönöm szépen. Kia, señor Ertug. Köszönöm szépen, Ertug úr. Most a liberálisok nevében két percre Stax úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogunk egy szépségdíjat nyerni ezzel a megalapodással, annak ellenére, hogy Elkadrói úr nagyon sokat fáradozott ezen, azonban a legfontosabb és legnehezebb pont ez az elkülönítés volt, hogyha ezzel hatékonyabbá teszik a közlekedési rendszerüket, az jó, viszont nem sikerült ezen a ponton ezt elérni. Sajnálatosnak tartom azt, hogy a tagállamok lehetősége rendelkeznek arra, hogy megtartsák a bevételeket a külső költségekből. Tehát jobb infrastruktúrára van szükség, mindenképpen kutatásra van szükség a környezetbarátabb teherautók esetében, és van még egy pont, ami fontos, amikor a csúcsidőben különbözőek a díjak, hogyan, fogjuk, hogyan fogunk bánni a különböző, az, azokkal, akik a forgalmi torodásokat okozzák. Tehát a hatékonyság kialakítása nem egészen 100%-os. Eltugor utalt arra, hogy nagyobb most már az átláthatóság, a tagállamoknak jelenteniük kell azt, hogy mennyit szednek be ezekből a díjakból, és hogyan lehet javítani ezt a rendszert. Tehát a hatóság, illetve a befizetők között mindenképpen tárgyalásra van szükség arról, hogy hogyan alkalmazzák ezeket a díjakat. Nem vagyok lelkes, de megvédtem ezt a megállapodást a frakciómban, mert szerintem ez egy nagyon fontos erről van szó, a külső költségek internalizálásáról, és ez először jelenik meg egy európai jogszabályban, tehát minden közlekedési mód esetében ki kell számolni azt, hogy a gazdaságosságot és a fenntartatóságot megnézhessük. Úgy vélem, hogy a fehér könyv keretén belül számos rendelkezés van, amelyek értelmében ez a lépés nagyon fontos. Ha ezt nem hagyjuk jóvá, akkor mindenképpen rossz helyzetbe kerülünk. A, a magyar elnökségnek semmit sem vetek a szemére. Tudom, hogy nagyon nehéz volt ez a tárgyalás. Nagyon fontos az, hogy egy, egy első lépés, meg tudjuk egy nagyon hosszú folyamatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stark képviselő. A, a konzervatívok nevében Zíle képviselője a szó. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszöntet mondani a tanácsnak és a bizottságnak mindazon erőfeszítésekért, amelyeket azért tettek, hogy kompromisszumra jussanak Főként Alkadrui úrnak tartozunk köszönettel, aki igen, ügyesen vezette a tárgyalásokat a parlament nevében. A mi frakciónk támogatja a kompromisszumot, mert a benne szereplő megoldások nagy része igen, e, jónak tűnik. E, nehezen jött össze ez a kompromisszum, jó néhány kényes kérdés, például az irányelv hatája, illetve a beszedett e, bevételek elköltésének kérdése mind-mind problémás volt, és ugyanakkor, hogyha nem fogadnánk el ezt az irányelvet, illetve nem módosítanánk ezt az irányelvet, akkor még rosszabb lenne a helyzet, hiszen a szennyező fizet elvének érvényesítése kulcsfontosságú, ahogy kollégám is említette, ez az első olyan uniós jogszabály, amelyben hivatalosan is szerepel a szennyező fizet elv minden tagállamban be kellene ezt vezetni. Sajnos mondanom azonban jó néhány tagállamban az Eurovinyet egy egyet sem vezeték be. Nagyon valószínű, hogy ugyanígy alakul majd a helyzet ezen módosított irányelv esetében is. Ez torzítja a belső piacot, illetve torzítja a közúti teherszállítás irányát az infrastruktúra fejlesztése nélkül, a külső költségek kompenzálása nélkül a jövő nem elképzelhető. Köszönöm, Déle képviselő, a zöldek nevében kettő percre Lichtenberger asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Az Euromatrica, illetve a tegyelások eredménye jól mutatja azt, hogy a tanács hogyan próbálja meg a parlament javaslatot, főként a közlekedés politika területén korlátozni, illetve szönyeg alá söpörni. Minden minden alkalommal vasárnap azt követelik, hogy hatékony legyen a közlekedés politika, a hét folyamán viszont mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez ne sikerüljön. Egyértelmű az, hogy a kipufogázók szennyezik a levegőt, költségeket okoznak, és ezeket a költségeket az adófizetők fizetik jelenleg, nem pedig a szennyezők. Az EP javaslata már nagyon gyenge javaslat volt egyébként is, és nagyon nehéz volt a kompromisszum a Közép-Európában, illetve a Európa szélén lévő országok között. Például a külső költségek felszámítása nem volt kötelező, hanem csak önkéntes volt, csak bizonyos tényezőket kívántak figyelembe venni, és ami pedig a költségek beszámításának mértékét jelentették volna, az túlságosan kevés lett volna. Tehát ez eléggé kevés volt. Ha Németországnak sikerült elérni a 12 tonnás javaslatot, és a hegyek területén csak azokat a teherautókat fogják megadóztatni, amelyek ott járnak. Tehát végezettül ez egy bürokratikus részlethez vezetett, és ez egy jó példája annak, hogy a közlekedési politika még mindig ne, nincs komolyan véve. A zöldek mégis elfogadják ezt a megállapodást, mert szeretnénk a többség részévé válni, akik legalább a költségek beszámolásának elvét ö, mindenképpen komolyan veszi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. A GUE nevében másfél percben Kolicek képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, a szót. Kedves kollégák, először is hadd köszönjem meg az előadónak azt, hogy nagyon jó eredményre hozta ezt a munkát. Az Eurómatrica fair ö, körülményeket kell, hogy teremtsen ö, a vasúti és a közúti közlekedési ö, eszközök között señor presidente eh, debo hablar? elnök úr akkor beszéljek? eurovignette jednou ze směrnic která má umožnit. tehát az euromatrica az egyik olyan irányelv amelynek hozzá kellene járulnia, kell járulnia az egyensúly kialakításához a vasúti, illetve a közúti közlekedési eszközök között. Ugyanis az előző hátrányosabb helyzetben van, ami a közúti ö, fizetéseket illeti, ezek csak tiszta szimbolikus jellegűek. Ha a technikai aspektusait tekintjük ennek a problémának, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a nehéz gépjárművek esetében a felső kategóriákban jobb a helyzet ezt a logikát követve a helyi ö, megoldásokra nehezedik a legnagyobb teher. Legalábbis ez a logikája ennek a direktívának. Ö, gyakorlatilag ez külső ö, ö, költség lenne a ö, szennyező fizet elv alapján. Ö, csökkenteni kellene a különbség, a kivételeket, és a külső költségekre kellene koncentrálni, itt a zajra, illetve a kibocsátásokra gondolok. Szeretném tudni, hogy a tagállamok az egyes táblázat alapján hogyan fogják majd érvényre juttatni a fizetéseket, mert ez csak apró töredéke annak, amit a környezetvédők szeretnének. Nos, a GUE támogatja az előadó álláspontját. Köszönöm. Köszönöm. Kohlicek úr szavait. Kék kártyás jelentkezés. Lightfield részéről, Lightfield úr részéről. Valóban ez? Valóban kék kártyával jelentkezik? Kohlicek. Kohlicek úr. Elfogadja a kék kártyás hozzászólást Lightfield úr részéről? Kohlicek úr, Lightfield úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Kohlicsek úr, lehet, hogy rosszul értettem önt, ezért kérem, hogy pontosítsunk. Viszonylag világos, hogy ez a kompromisszum nagyon gyenge lábakon áll. A teherautók előnye továbbra is fennmarad a közutakon. Túl kicsi az útdíj, tudnélik. Ez elején azt mondta, hogy ezen irányelv révén bizonyos körülmények között egyenlőség jön létre, úgymond a közút és a vasút között. Szerintem ez nem jött létre. Lehet, hogy rosszul értettem a szavait. Ezért kérem, hogy pontosítsa valóban. Úgy gondolja, hogy egy egyensúly áll fenn a közút és vasút közlekedés között? Én módon. Kotlicsek úr. K tomu, aby se vyrovnali podmínky, protože je... Én azt gondolom, azt értettem, hogy a, a, ez alatt, hogy a feltételeket egyenlővé kell tenni. Ha a vasút tudnék, ha az infrastruktúrális fejlesztéseket jelentősen többet kell fizessen. Tehát csak bizonyos feltételek mellett kerülhet az útra az áru. Tudnék eddig a vasúti ö, ö, közlekedés sokkal kisebb volumenú volt, mint a közúti. Ez egy jó lépés az egyensúly helyreállítása érdekében, tehát jó irányba mutat, a vasútnak próbál kedvezni. Köszönöm szépen. Most a Szabadság Európája képviseletében Imbrasz képviselő következik két percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Ez egy hatalmas munka, amely elvégzendő. Mindannyian tudjuk, hogy a közlekedés nagyon fontos szerepet játszik, a mobilitás, az Európai Unió gazdasági és társadalmi fejlődése tekintetében. A fenntarthatóságot, a gazdasági növekedést erősíteni kell, ennek érdekében a közlekedési infrastruktúrákat is javítani kell, szembe kell nézni ezzel a problémával, az éghajlatváltozás gondjait, a környezetvédelmi problémákat is orvosolni kell, itt közegészségügyi kérdések is vannak, illetve arról van szó, hogy észszerűen használjuk a közlekedési infrastruktúrát a szennyező fizet elve olyan intézkedésekhez kell, hogy vezessen, amelynek köszönhetően csökkenthetjük a környezet szennyezését, a zaj szennyezését, a táj elrondítását, illetve az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat. Ami pedig a gazdasági költségeket illeti, ezeket sem szabad elfelejteni. Ezek a költségek a polgárok vállát nyomják. Mindenképpen jó az, hogy határozottak vagyunk, és a szennyező fizet elvet alkalmazzuk. Ez azonban véleményem szerint ez véleményem szerint egy sokkal hatékonyabb közúti fizetési menedzsment rendszerhez fog vezetni. Másik oldalon ezek az intézkedések, amelyekről most beszélünk, ez önmagukban nem elegendőek, és csak egyes országok fognak profitálni ezekből, a tranzitországok Európa közepén. És ezek az intézkedések nem lesznek annyira pozitívak, és annyira nem fognak tudni profitálni ezek az országok belőlük, amelyek az Európai Unió szélén találhatók. Ezt figyelembe kell venni, és szerintem ezeket a különböző szempontokat meg kell vizsgálni, mielőtt végső döntés hozunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig a függetlenek nevében Nátrasz úr következik másfél perc. Elnök úr, az EU arra törekszik tehát, hogy EU bevételeket növeljen, a adóztatva a teherautókat. No, a brit választók, hogy mit gondolnak az euról, azt jól tudjuk. Általában az a válasz, ha megkérdezünk egy britet, Szerintem be se kellett volna lépjünk, mondja az angol. A Nagy-Britanniát úgymond megelőzték, a, mindig arról beszélünk, hogy nagy a bürokrácia, bezárjuk, be kellene zárnak a gyár, gyárak, most pedig adót vetünk ki. A brit média elkerüli a valóságot, a televízió folyamatosan szaponoperákat közvetít, a helyi dolgokról nem beszélnek, az euró meg aztán végképp nem az a, a híradókban. Holott a teherautókra rólt adóbeszedésről van szó. A, a transeurópai TEN projektet támogatva, amely a be tartozik a magas sebességű vasúti vonalak összekapcsolása is. Amikor Nagy-Britanniában adót rúg ki az EU, akkor válaszolnak az emberek, de mivel válaszolnak? azzal, hogy az urnáknál megbüntetik az EU-t? Nem, mert nem tájékoztatják őket, a szuperállam félrevezeti az adófizetőket, belesétálnak az EU csapdájába a brit adófizetők. A, a sajtó nem érdekli a téma, Nagy-Britannia lakossága alszik, így aztán csendben megadóztatják szerencsétlen teherautósofőröket. Köszönöm szépen, Natras úr. Most pedig a több egyéb hozzászólók sorára fogunk rátérni. Kezdjük két percre Gross úrra. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Nem volt egyszerű kompromisszumra jutni. Természetesen ez oda is visszavezethető, hogy sokan itt a házban nem százszerzelékban értenek egyet az eredménnyel, vannak akik mellette, vannak akik ellene vannak. Azok, akik többet kívántak volna, azokkal egyesülnek, akik ennél kevesebbet szerettek volna elérni, és így egyesült erővel bukásra ítélik ezt a tervezetet, az nagyon rossz lenne. Ezt a kompromisszumot én támogatásra érdemesnek tartom. Ez a néppártnak az álláspontja, ha nem is minden delegációé, mindenképpen a költségek internalizálása mellett állunk ki. Másodszor pedig azt támogatjuk, hogy a mobilitásért tegyünk többet. Ez, ez az egyik legfontosabb szempont. Nem arról van szó, hogy drágább legyen a közlekedés, amitől, hogyha drágább, attól még nem lesz hatékonyabb. Sokkal fontosabb, hogy korrekt kompenzáció legyen, és a felmerülő összegek, beszedett összegeket megfelelő módon tudjuk beruházni. Emellett nem szeretnénk 27 különböző údi használati eh, technikai rendszert eh, bevezetni. Én egy eh, határmenti térségből érkezek, jöttem, 7 különböző rendszer működik itt, legalább fél óra még ezen mindegyiken átverekedi magát az ember, ez nem működik így. Emellett itt a környezetbarát teherautók is nagyon fontosak, itt is szeretnénk útmutatók, iránymutatók lenni. Ez nem kötelező érvényű, amit itt bevezetünk. Akik a költségek internalizálását szeretnék elérni, azok nyilván nem annyira elégedettek, mert mindannyian azt szerettük volna én is, hogyha kötelező érvényű lenne ez a rendszer. Nagyon sokszor vitatkozunk ezzel, erről a témáról. Mit akarunk? 27 különböző rendszert, vagy egységes rendszert, vagy megint csak egy válságnak kell történnie ahhoz, hogy végre összezárjunk. Az euró matrica esetében egy dolog világos, csak az euró és Európa adhatja meg a választ, nem pedig a különböző rendszerek, a különböző országok. Köszönöm szépen, most pedig két percre megadom a szót Leichtfried úrnak. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársak, biztos úr. Úgy gondolom, evita során egy, az egyik nagy európai sikert ünnepeljük, és ez a siker a jelentéstevőé. Úgy gondolom, hogy a jelentéstevő e téma tekintetben elképesztő ellenállást kellett, hogy leküzdjön, és a lehető legtöbbet ki kellett hozza ebből a témakörből. Hatalmas munka volt ez. Tény, hogy ebben a házban nem volt igazi többség, amely a mögött, hogy valóban ökológiailag barát közlekedés érdekében lépjünk. És az is világos, hogy jelenleg a tanácsban a közlekedési miniszterek többsége számára egyáltalán olyan fontos a környezetvédelem. Mi több a tanácsban olyan többség uralkodik, akik számára a közlekedésben résztvevők tulajdonképpen nem is nagyon érdekesek, nem fontosak holott a fogyasztók, a közlekedésben levő fogyasztók is elmondható, hogy nem tudnak magas minőségű helyi termékeket vásárolni, szolgáltásokat vásárolni. Nos, ezen tények fényében sikerült azért a legtöbbet kihozni mindebből. A külső költségek elve egy nehéz lépés volt, ám nagyon fontos lépés volt ezen ellenállásokkal szemben. Megragadtuk a lehetőséget arra, hogy a, a, a károsanyag kibocsátásokat, gázokat megadóztassuk. Ám, hogyha megvizsgáljuk az eredményeket, azért látható, és csak csepp a tengerben az, amit elértünk. Az sikerült és a folyósókat egy kicsit kiszélesíteni, ám például a CO2-t nem sikerült megadóztatni. Senki sem tudja megmagyarázni, miért van ez így, hiszen a közlekedés a legnagyobb CO2 kibocsátó Európában. Ezek, bizony, ezek fölött bizony nem lehetünk elégedettek, ám csatlakozom azon képviselőtársaim, akik azt mondják, hogy most meg kell szavazni ezt az anyagot, mert különben minden megy a levesbe, úgymond. Tehát ezért jó irányba lépés volt ez, ám látnunk kell, hogy a jövőben sokkal-sokkal többre kell törekednünk. Köszönöm szépen Leichtfried úrnak, most pedig másfél percre Meissner asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Tisztelt Kalasz biztos úr, ön a fehér könyvben elmondta, hogy hogyan képzeli a közlekedés jövőjét. Egyrészt ösztönzőket szeretne bevezetni, hogy környezetbarátabb legyen a közlekedés, másrészt pedig azt mondja, hogy új pénzügyi forrásokra van szükség, hogy például a szennyező fizet elve alapján járhassunk el. Az Euromatrica irányelvet beszéljük meg most, és ezzel mind a két célt el lehet érni be, szinte belga nagy teljesítmény volt ez a dolog, ugyanis a belga elnökség alatt kezdődött, belga tárgyalók voltak, és a jelentéstevő is belga, és nekik sikerült megnyitni ezt az ajtót. Ezt a, ennek a belga nagy vállalkozásnak egy kicsit több erőt, több lendületet kívántam volna. Ez tényleg csak egy kis kompromisszum, amit sikerült elérnünk. 15 az infrastrukturális infrastruktúrális költségek 15%-a és az extern, extern költségek 15%-ának a megkötésére kerül itt sor, és ez túl kevés. Megfelelő forrásokra van szükség az infrastruktúra fenntartásához, és természetesen több, ezt a pénzt, az itt beszedett pénzt az infrastruktúra fenntartására kell folytatni. Ebben nem sikerült elegendő mértékben el, előrelépni. A jövőben erre kell majd koncentrálnunk, és ezért szeretnénk a kompromisszumot most megszavazni nagy mérkőzés volt ez, az eredménye akár az is lehetett volna, hogy semmi nincs most az asztalunkon, mert egyes tagállamok semmit nem akartak, és meg akarták buktatni az egészet, úgyhogy mi ezt mindenképpen támogatjuk. Köszönöm szépen, most pedig Flaszak úr, szó egy perc. Vážený pane předsedo, Köszönöm. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A bizottság ebben a javasolt irányelvben azt javasolta, hogy a környezeti szennyezés, zajszennyezés és dogóval kapcsolatos díjakat vessünk ki, a külső költségeket internalizálják a szennyező fizet elve alapján. Ez egy nagyon fontos elv, és én ezt támogatom. Látjuk a környezeti hatást, az emberi egészségre gyakorolt hatást. Szerintem több különböző módja kellene, hogy legyen ennek a helyi, a nemzeti és európai szinten most olyan közösségeket segítünk, amelyeknek az érdekeit gyakran sértik a területükön áthaladó nehéz tehergépjárművek és az általuk okozott szennyezés. Nagyon nagy nyomás nehezedik most ránk, és ezért szerintem a tagállamoknak meg kell engedni, hogy bevezessenek intézkedéseket, új rendszereket, méghozzá fokozatosan. Ösztönözni kell a tagállamokat arra is, hogy ösztönözzék a gépjárművek cseréjét, a flották cseréjét, a környezetbarát járművek esetében könnyített körülményeket kell alkalmazni. Köszönöm, Vlaszek úr, és most pedig egy percre Izabel Durán következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Most nem igazán tudunk minek örülni. Egyáltalán nem zöld közlekedést értünk el, amiről először beszéltünk. Mit mond ez a szöveg? Ez a szöveg azt mondja, hogy megengedi a tag tagállamoknak, hogy önkéntes módon a szennyező fizetelvet alkalmazzák. Emellett annyira korlátozott ez a szöveg, annyira gúzsba kötött ez a szöveg, hogy szinte alig tudnak a tagállamok mozdulni, 3-4 centtel mehetnek fölé, 3-4 centtel emelhetik a díjakat, hát ezzel mit lehet elérni? A külső költségek internalizálásával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a tanács nem igazán tett a dologért sokat, és a többenek sem sikerült nagy előrelépést elérnie. Ami az elvet illeti, nagyon fontos elvről van szó, ugyanúgy, mint az elővigyázatosság elve és nagyon fontos, egy olyan elvről van szó, amelyet még tovább kell harcolnunk, ez a harc fennmarad, egy zöldebb, környezetbarátabb és az egészségre nem annyira általános közlekedési rendszert kell alkalmaznunk. Köszönöm szépen Tüna asszonynak, most pedig Tessen úr következik egy percre. Voorzitter, het huidige voorstel voor het Eurovignet komt erop neer dat het effectief... Elnök úr, a euromatrica bevezetése mit is jelent? Támogatjuk a nem hatékony közlekedést a többiekkel szemben? Az euromatrica alkalmazása első lépés a rossz irányba. Mit érünk ezzel el? Kötelezzük most a tagállamokat, tehát nem jogilag nem kötelező érvényű ez, és mi itt az Európai Parlamentben az összes tagállamra kiterjedő egységes rendszert szerettünk volna kérni. Ezt a rendszert, hogyha mindannyian alkalmazzák, akkor kevesebb pénz és több adó lesz, kevesebb kamion megy majd az utakon. Az elnök úr félbeszakítja. Kérem, kicsit lassabban beszéljem. Na, Tamácsok nem tudják követni, ha annyira gyorsan mondja. Ehm, voorzitter, het mag duidelijk zijn dat het Europees... Tehát, elnök úr, világosnak kell, hogy világosan kell fogalmazzunk. Ezzel a javaslattal az Európai Parlament nem segíti a helyzetet. Ezt a közlekedési módot nem lehet még jobban aló, aláásni még több adóval Európában. Köszönöm. Köszönöm, Stassen. Asszony Kancsán úré a szó a következőkben. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr miniszter úr. Először is gratulálok az előadónak, Elkadraui kolléga hatalmas munkát végzett, megpróbált minden tőle és mindent bele is adott ebbe a munkába, hogy elérjük, eljussunk egy kompromisszumhoz. És Ugye a korrelációs táblák hiányoztak a végső megállapodásból. Szerintem ennek a dossziénak az egyeztetésre kellene mennie, mert itt jó alkalmunk lenne arra, hogy átfogó megállapodást kössünk. Sajnos ez nem egy apróság, egy apró részlet, ahogy ez itt elhangzott. Mert a alapvető az, hogy a szennyező fizet elve megvalósuljon. Ez a közlekedésben is világos, a környezetvédelem szempontjából mindenki számára fontos, de az eurómatrica csak részleges megoldás, nem tisztességes, nem érint egyelően mindenkit, és most egy ilyen fontos, az európai belső piacot ennyire fontosan érintő szektorral foglalkozunk, Úgyhogy a közlekedési infrastruktúrára tisztességes, teljes megoldást kell alkalmazni. Ez a számításokra is érvényes, és ezért az én álláspontom az, hogy kritikusan közelítem meg ezt az anyagot, és szerintem elfogadhatatlan módon bünteti azokat a tagállamokat, amelyek a földrajzi szempontból a leginkább a periférián vannak. És ezért nem bizonyított számomra az egységes megközelítés, az egyenlő esélye, két problémákat teremt ez a rendszer, olyan problémákat, amelyek biztos, hogy meg lesznek a jövőben, mert a tarifák változnak, most azt mondják, hogy a tagállamok teljesen szabadok, szabad kezet kapnak, és szabadon alkalmazhatják ezeket a díjakat. Na de hát hogy vagyunk a közlekedés esetében egymástól függünk? Nekem az a meggyőződésem, hogy nem lenne érdemes minden áron ezt így elfogadni, és egy ilyen megállapodást nem tekinthető sikernek, amelyet minden áron kényszerítve fogadunk el. Köszönöm, Kancsán úr! Most pedig két percre Ajala asszony következik. Ajala asszony! Elnézést kérek, elnök úr, bocsánat. Pont most hívtak ki a szülésteremből. De szerettem volna gratulálni Kadrai úr kitartásához. Azt hiszem, hogy nem kétséges hogy milyen nehéz ez a helyzet. Már a munka elejétől fogva elmondtam neki, hogy a perifér, földrajzilag periférián található országok milyen helyzetben vannak. A Pireneusok is ugye egy olyan terület, ahol nagyon nehéz lenne vasúti összekötetést létesíteni, tehát az utakra szorulunk. Kihasználom, hogy Kalasz úr itt van a körünkben, és elmondom neki, hogy a bizottság ugye két kétségbe van bizonyos dolgokat, például a Péreneusokon átnyúló ö, közlekedési kapcsolat megteremtését. A perifériális régiók, mindegy, hogy keletről vagy délről van szó, hátrányos helyzetben vannak, és ezért további problémákkal fognak szembenézni, hogyha ezt a rendszert bevezetik. Düra asszony szólt itt előttem, de hát azt hiszem most láttuk itt az uborka válságot. Pontosan azért, mert valaki felelőtlen vádaskodásokba kezdett, olyan intézkedések sújtották a spanyol gazdálkodókat, amelyek most aztán nagyon nehéz terheket jelentenek az ő vállukon. Tehát ez azt jelenti, hogy néhány cent miatt most például a komoly problémák lehetnek, tehát ezek a termékek például nem juthatnak el a szükséges piacokra. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy egészen a legelejétől kezdve, a munka elejétől kezdve, amikor megjelentek az első beszámolók arról, hogy milyen hatással lesznek ezek a megemelt díjak, ugye akkor ezeket utána visszavonták, de aztán mindig azért csak úgy csöpegtetve kaptuk az információkat. Én készen állnék arra, hogy áldozatot hozzak, hogyha megoldaná ez a, megold, ez a javaslat a problémákat, például a dugókat, de mondjuk a személyautók által okozott dugókra nem kínál ez a javaslat megoldást, sem pedig az infrastruktúrák állapotára. A zajcsökkentés, ugye a zaj is a szennyezés egy formája, a zajcsökkentés is egy olyan gond, amit meg kell oldani, de nincsen alternatívája a zajkeltésnek. Tehát gyakorlatilag ez a javaslat nem old meg semmit, és a szocialista delegáció kénytelen ez ellen szavazni. Köszönöm szépen, Ajana asszony! Most pedig Grízbek asszony következik egy percre. Köszönöm szépen, szeretném röviden összefoglalni a parlamentben a e, hangulatot. Először is azzal a szóval, hogy végre, másrészt pedig azzal a szóval, hogy hát azért kár. Nos, azért mondom, hogy végre, mert sikerült egy kompromisszumra jutni, és a szennyező fizetelve megvalósul, és azért mondom, hogy hát itt mégiscsak kár ez, mert nagyon bonyolult a rendszer, nagyon bonyolult lesz a rendszer, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a bevételeket az európai infrastruktúrális projektekre fordítsuk. Kallász úr az Európai Bizottság részéről nagyon szoros ellenőrzési feladatot látott el. Azt is sajnálom, hogy minimális konszenzusra jutottunk, ami a forgalmi torlódások megszüntetését illeti, illetve a csúcsforgalmi órák meghatározását, illetően nem igazán sikerült áttörést elérni. Harmadszor pedig a jelenlegi irányelv 2012-től kezdve egy új szabályozást vetne, vezetne be, és ezzel kapcsolatban is az Európai Bizottságnak kulcsfontosságú szerepet kell játszania. Egy kis kompromisszumról van szó, de mégiscsak egy előrelépésről, amelyet meg fogunk szavazni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Csárnecki Risárére a szó. Egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Lichtenberger asszony említést tett arról, hogy az Európai Unióban azért vannak észszerű miniszterek köztük közlekedési miniszterek. Talán megadná a neveket, nem lenne túl hosszú a lista, ha felsorolnánk őket. Köszönöm a jelentéstevőnek a kiváló munkát, miért elvégzett. Érdemes volt ezt a mai eszmecserét is megtartanunk, hiszen a témák némelyike érzékelhetően ellenmondásos a teherautó sofőrök, illetve hát a szállítók többet kell fizessenek majd. Ez a válságos időkben ez nehéz feladat. Kérdés, honnan szerzik meg, meg a bevételeket ehhez. És másik kérdés az, hogy mire költik ezeket a plusz bevételeket. Ha arra, hogy marginális fontosságú kérdések, kis csoportok érdekei érvényesülnek, az bizony kár volna, ha így működne majd ez a rendszer. Nem az a célunk, hogy az Európai Parlament pecsétjével kivessünk egy adót. Az ellenmondásos volna. Köszönöm, Csárnecki úr, Krámer úr, a szó. Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon olcsó a közlekedés Európában, csak a környezet szennyező, csak a környezet védelem drága, de ez politikai szándék irányítja. Nem megfelelő, nem tisztességes a verseny, és az adó privilégiumokat, amelyeket a teherautók kapnak, ezeket nem csökkentik minden teherautó 60 ezerszer több szennyezést okoz, mint a személyautók, persze nem fizetnek 60 ezerszer többet. Nagyon fontos azt is említeni, hogy a sínen is díjat kell fizetni, sínhasználati díjat kell fizetni, és ez kötelező érvényű. Ez a közúthasználaton pedig önkéntes az úthasználati díj bevezetése, ez általában teherautókra és 3,5 tonnánál nehezebb te- autókra vonatkozik, míg a sínen kötelező érvényűvé tettük, tették ezt. A mobilitás megváltoztatása nagyon fontos. Mi zöldek szeretnénk megvédeni a klímát, és emellett a mobilitást is biztosítani, ehhez tisztességes versenyre van szükség, ez az euró matrica csak egy nagyon apró kis előrelépés. Köszönöm. Na köszönöm, Baff Bafton Köszönöm, elnök úr. A szállítási folyamatokhoz nagyon fontos a nehéz tehergépjárművek szerepe, hogyha a díjakat kivetjük, nagyobb díjakat vetünk ki, akkor ezek el fognak jutni a fogyasztóig. Az Egyesült Királyság kormánya most vizsgálja ezt a rendszer 2015-ig. Nincs ennek nálunk ilyen fizetős utak, és a nehéz gépjárművekre nem vetünk ki még plusz díjakat. Egyre több külföldi tehergépjármű jön hozzánk, és használja ki a határokon átnyúló szállítás előnyeit. Senki nem fizet ezek közül a külföldiek közül, de a dízel ára magasabb, és így a versenytársak nálunk, és ugye a versenytársak 15%-os előnyt élveznek de nem kívánunk csak a külföldi járművekre díjat kivetni. Hogyha ezt az irányelvet elfogadják, akkor bármilyen lépése az Egyesült Királyság kormányának egy nem kívánt adó miatt nem lesz elég hatásos. A tanácsban egyhangúan kellene döntést hozni az ilyen ügyekből. A Lisszaboni szerződés után azonban ez megváltozott, most indirekt módon vezetnek be adózást, de ez senki, akinek csak egy demokratikus kis porcikája van, nem fogadhatja el. Köszönöm, Bafton úr, és most egy percre de Vejrak asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A 2020-as stratégiában az Európai Unió úgy döntött, hogy a gazdaságot zöldebbé és a közlekedést modernebbé teszi. Minden intéz, intézmény támogatta ezt a célkitűzést, az összes tagállam és a parlament is ezt tette. Tehát nagyon sajnálatos, hogy 2008 óta több tagállam E az új stratégiát, illetve a matrica, az euromatrica tartalmát fel akarják vizezni. A jelentéstevőnk nagyon kitartó volt, és szeretnék neki köszönetet mondani ezért, és az árnyék jelentéstevőnk is nagyon kitartó volt, a tanácsa való tárgyalásoknak köszönhetően végre itt van egy kompromisszum előttünk. Ez a kompromisszum sokkal kevésbé ambiciózus, mint az eredeti javaslat, de lehet, először teszi lehetővé azt, hogy a szennyező fizet elvet használjuk, és internalizáljuk az externális költségeket és így csökkentsük a széndiokszid kibocsátást. Az euró matrica nem egy egyszerű adó, hanem az infrastruktúrális beruházásokat fogja segíteni. A parlamentnek emellett sikerült előrelépnie az, az interoperabilitás, az úti használati interoperabilitása területén, és a kevésbé szennyező teherautók használata területén. Remélem, őszintén remélem, hogy el fogjuk tudni fogadni ezeket a, ezt a kompromisszumot, amelyet másik olvasatban kaptunk meg, és fenntarthatóbb közlekedés politikát tudunk ezzel, ennek köszönhetően megvalósítani. Köszönöm. Párnyó úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Elégedett vagyok, végre az UD használati díj a jövőben már nem rendelkezik plafonnal, és ide beletartozik a zajszennyezés, illetve más környezetszennyezési díjak is. Emellett szeretnék gratulálni El Kadraui úrnak, aki kifejezésre juttatta a szennyező fizete elve alkalmazását, amelyet szeretnék használni a közút használatban. De azért legyünk óvatosak is. Egyes tagállamok három éves tárgyalás után azt mondják, hogy ebben a e, trialógusban elért e, e, kompromisszum környezetvédelem politikában protekcionizmus tesz lehetővé, illetve a sín közlekedésnek az erősítését. Emellett még egy dologra nagyon oda kell figyelnünk, a bevételek valóban az infrastruktúrális projektre fordítódjanak, mint ahogy ezt terveztük egy kicsit sajnálatomnak, sajnálatomnak is szeretnék hangot adni. Nem sikerült a szennyező fizető elvet teljes mértékben alkalmazni minden területen. Biztos úr, az Európai Bizottságnak mondom, hogy az Európai Bizottság elvesztette az erejét a nacionalizmus és az egoizmus elleni harcban. Köszönöm szépen, Schmidt úr következik herr talman herr kommissionär! köszönöm szépen elnök úr biztos úr üdvözlöm önöket nagyon gratulálnom kell a jelentéstevőnek mert nagyon nehéz témában tudta előrevinni a dolgokat a vitatárgyát képező ügyeket illetően a tagállamokat csak arra tudom felhívni, hogy a jobb környezet érdekére fordítsák azokat a bevételeket, amelyek befolynak rendszerből, és a parlament is arra kell figyelmeztesse az, a, a tagállami kormányokat is, hogy a ajánlásokat kövessék. Nem. Az a cél tehát, hogy az adók befolyó pénzekből ne a közlekedés javítására tegyünk lépéseket, akár az ajcsökkentés, akár a károsanyag kibocsátás csökkentés érdekében. Nem csak egy plusz adót vezetünk be tehát a nehéz teherforgalomra, hanem egy célszerű eszköz jött létre, amely révén a környezetvédelem javítható és a széndiokszid kibocsátás szintje csökkenthető. Tehát a befolyó adóbevételeket ezekre a célokra kell költeni feltétlenül. Senyor Schmidt. Köszönöm Schmidt úr szavait. Egy percben Van Dalen úr szó. A az Euróvinyetta bevezetése megfelelő remetett lépést a közlekedésben, a közúti közlekedésben is megfelelő szabályokat bevezetve. Végre eljött az idő arra, hogy értelőtt egy megállapodás, mely révén a levegőszennyezés, az ajszennyezés csökkenthető, és megfelelő infrastruktúrás beruházásokra is források jönnek létre. Hollandia szempontjából is elmondható, hogy a Reuter úr kormánya jól tenné, hogyha a vonatkozó terveket megvalósítaná, mert ezek a tervek hozzákapcsolhatók a mai megállapodáshoz, a ma tárgyalt megállapodáshoz. És más ágazatokra is át lehetne vinni ezeket az elveket, a külső költségek belső vétételét. Például a belső hajózás, a csatornák és a, folyók, a folyami hajózás tekintetében is jelentős előrelépéseket lehet tenni, ezeket kedvezőbbé téve a közötti közlekedéssel szemben. Megfelelő remetett jó lépés volt ez. Köszönöm. Por minuto y medio el señor de Grandes. Köszönöm, de Grandes úr a szó. Másfél perce. Köszönöm szépen, elnök úr. Spanyolország, Olaszország, Görögország, Írország, Portugália nem véletlenül ért egyet az euromatrica bevezetésének a elhalasztásával kapcsolatban. Ezek az országok kritikát fogalmaztak meg, hiszen ezek az országok az Európai Unió perifériájá, illetve szélén találhatók. Nálunk nagy ellenvetést, ellenállást vált ki az euromatrica, a rendszer gyengítéséről van szó. Az externális költségek internalizálásáról van szó, de ez összességében összefügg a nagy forgalom csökkentésével is. A nagy teherautókat terhelnék ezzel, nem pedig a magán gépkocsikat, személygépkocsikat. Ez nagy ellenálláshoz vezethet. vezethet. Az euromatrica bevételeit infrastruktúrális projektekre fordítanák, ez azonban nem biztos, hogy segít a transeurópai hálózatok továbbfejlesztésében, mert ez csak ajánlás formájában szerepel a szövegben. Végeredményben pedig az egyes országok érdékeiről van szó, amelyeknek meg kell felelni az infrastruktúra fejezetben. Az eredmény végeredményben csak az lehet, hogy továbbra is a közúton szállítják az árukat, ez az egyetlen lehetőség. Gazdasági válságban vagyunk, az európai termékeknek a a versenyképessége, illetve helyzete, a világpiacokon való helyzete nem engedheti meg azt, hogy most kísérletezésbe kezdjünk, mert ez az európai gazdaságnak árthat. Az élelmiszerválság, amely a spanyol termékekre is kihat, ez teljes mértékben igazságtalan, és azoknak árt, akik eleve már károkat szenvednek az euromatrica miatt. Ezért a spanyol delegáció az Európai Parlament ellenzi, ellenzi ezt a az Európai Parlamentben ellenzi ezt a javaslatot. Köszönöm, Danielis úr, következik másfél percre. Köszönöm szépen. A most bevezetendő általános elv, a külső költségek internalizálása egy nagyon alapvető elv, és nagyon jelentős elv. Itt eh, egy modern és ezzel egy időben rugalmas eh, eh, elvről van szó, a szennyező fizet elvről szeretnénk a forgalmi torlódásokat elkerülni a nagy és forgalmas utakon. Ezért az aggodalmakat természetesen, amelyeket jogosan fogalmaztak meg, komolyan kell venni, de ezeket el is kell oszlatni, tennünk kellene érdekében valamit. A kompromisszumos szöveg, amely nagy részt Elkadraui kollega munkájára vezethető vissza, azt tervezi, hogy a megfelelő díjakat bevezetik lépésről lépésre, és ezzel egy időben lépésről lépésre flotta megújításra kerül sor Európában. Ez természetesen ellenkezéseket válthat ki, de mégis el kell fogadni azt a keretet, hogy egyrészt ezt az irányelvet átláthatóan kell alkalmazni az összes tagállamban, másrészt pedig a bevételt az ebből befolyó bevételt valóban az infrastruktúrális projektekre kell fordítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dánlelis úr, most pedig Pirker úr szó. Köszönöm, elnök úr. Ez irányelv, mindenki tudja, kompromisszum. Ám az is kétség kívül áll, hogy jó kompromisszum. Azért jó kompromisszum, mert mind a két fél érdekeit magán viseli, bizonyos fokig legalábbis. Egyrészt a szállítók, szállítmányozók érdekeit, másrészt az állampolgárokét, akik szenvednek az ajtól és a, a káros kibocsátástól. Ezek az három előny ragadható meg. Egyrészt, hogy célra kell fordítani, bizonyos célokra kell fordítani a bevételeket, a jobb infrastruktúra érdekében, ez a nemzetgazdaság szempontjából is, meg a biztonság, közlekedés biztonság szempontjából is fontos dolog, másodszorban azért előnyös, mert egy, egységesé teszi a költségbevételét, és a rendszereket a tagállamok között, ugyanakkor a tagállamok lehetőséget élveznek arra, hogy beépítsék a dúdíba az egyes kibocsátási károkat. Aki kisebb, aki tisztább járművel jár és csendesebb járművel jár, az kevesebbet költ, meg takarít. Ezek az ösztönzők végső soron oda vezetnek majd, hogy a jövőben elkerültek lesznek a dugók is, és megújulnak a gépjárműparkok. Tehát Ugyanakkor a tárgyalások során nem sikerült minden óhajt kielégíteni, ám ezek a pozitív hatások, amelyeket végül is sikerre vittünk a tárgyalások során, az Európai Parlament céljait tükrözik, és azokat a megkívánt pozitív célokat szolgálják, amelyeket megjelöltünk. Fontos azonban, hogy a végrehajtást se terhelje túl a bürokrácia, mert az végül a végeredmény kárára volna. Köszönöm. Köszönöm, Pirker úr. Most Tikau asszony egy percben kap szót. Muchas gracias, señor presidente. Includerea tax... Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a külső költségek internalizálását illeti a az úti használattal kapcsolatban. Nos, az úti használat bevételeit az európai közúthálózatnak a támogatására kell fordítani a saját eh, hálózatuk, illetve a transeurópai hálózatok eh, javítására. Eh, javítására. A közlekedési termékeknek az ára ezzel növekedne. Nem lehet diszkriminálni a, közlekedő, a közlekedésben résztvevők nemzeti hovatartozása szerint. Azonban eh, kompenzációt lehet lehetővé tenni eh, ezen bevételekkel kapcsolatban, eh, amely aztán a verseny torzulásához vezethet. Az infrastruktúra használatból származó bevételek, illetve az externális költségeken alapuló bevételek lényege az, hogy ezeket arra kellene inkább használni, hogy parkolóhelyeket építsenek. Köszönöm szépen! Eh, Ferenc úr következik a KCDI eljárás keretében. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Mindannyian eh, egyetértünk abban, hogy szükséges a záruszállítást eh, racionalizálni. De ezt úgy kell elérni, hogy az infrastruktúrába beruházunk, illetve fokozatosan cseréljük a flottát. Az Euromatrica alkalmazása, illetve a szennyező fizetelvé alkalmazása mögött kereskedelmi hátrányba kerülnek bizonyos országok más tagállamokhoz képest. E, és itt sok kis és középvállalkozás is hátrányba kerül, de gyakorlatilag e, bizonyos tagállamok egész rendszerei és infrastruktúrája kerül hátrányba, anélkül, hogy meglennének az erőforrások, amelyekkel a hatánypontságot lehetne javítani, illetve a közlekedés környezet barátságát. Tehát ennek az irányelvnek e, ezt nem sikerült elérnie, vannak aprócska pozitív eredmények, például az interoperabilitás, vagy a, a hegyvidéki területek kapcsán. Ezek nagyon apró pozitív eredmények, az egész kompromisszum egyben nem elégséges, és szerintem az egyeztetési eljárás lenne a legjobb, amelynek a keretében a még nem tisztázott területeket megoldhatnánk. Köszönöm Fidence úr, és most Bronsz úr következik egy percre. Köszönöm. Köszönöm. A javasolt irányelv az utolsó csapás lesz a brit szállítmányozók számára, amely ágazat az elmúlt tíz évben egyre lejjebb csúszott Nagy-Britanniában, 8%-kal csökkent a volumen az elmúlt három évben, 80%-a a Lamanson átnyúló közlekedésnek külföldi ö, közlekedési vállalatok kezében van. Egyre többen használnak külföldi teherautókat ö, a brit utakon, és egyre inkább átveszik a, a belső piacot Nagy-Britanniában. A brit szállítmányozók mondják, sokan, sokan a verseny miatt maradnak le, sokan hivatkoznak hívesen a versenyre, ám ez a verseny nem méltányos verseny brit szempontból. A üzemanyagadók például sokkal magasabb, mint, mint más EU államokban. A külföldi terrautósofőrök sofőrök több ezer literes tankokban, üzemek tartályban hozzá külföldről az üzemanyagot, amelyel szállítmányoznak Nagy-Britanniában. Úgyhogy ez a csapás halálos lehet a brit ágazat számára. Senyor, um... Köszönöm, Branks úr. Dorfman úr, Iasszú, egy percben. Elnök úr, Kétség kívül áll az, hogy a belső piac az Európai Unió egyik legnagyobb vívmánya, és a hatékony közlekedési struktúrák eh, ide, tartoznik, ide tartoznak. Én olyan ö, eh, eh, szak, útszakasz mellett ö, élek, ahol ö, évente 50 millió tonna terméket ö, szállítmányoznak, azt hiszem, hogy az embereknek, embereket meg kell védeni ezen nagyon súlyos teherforgalom káros hatásaitól. Ez a javaslat jó irányba megy, hiszen olyan beruházásokat tesz lehetővé, amely összefügg a zajszennyezés csökkentésével, modernebb tehergépjárművek bevetésével, illetve modernebb sinhálózat kiépítésével. Természetesen a hegyvidéki területeken magasabb díjat kell fizetni, ez helyes, Azonban amit aggasztónak tartok, az a következő, itt az önkéntesség elvét akarják bevezetni, e, tehát vannak olyan tagállamok, amelyek nem akarják bevezetni az euromatricát, nem is fogják e, bevezetni az euromatricát, ez nem csak diszkriminációhoz vezet, de az emberekre is különböző eltérő hatással lesz. Köszönöm szépen. E, Kelly úr kap egy percre. Köszönöm, Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, ennek a javaslatnak az általános tendenciája egy pozitív tendencia. Muszáj az éghajlatváltozással szembenézni minden szükséges területen, és minden eh, szennyező forrással foglalkozni kell. Tehát a nehéz tehergépjárművekre vonatkozó javaslatok ebben a tekintetben elfogadhatóak, hogy díjakat kell kivetni. Van egy pont, amivel még külön kellene foglalkozni. Szerintem képeseknek kell lennünk olyan technológiák kidolgozására, amelyek eredményeképpen olyan motorok lennének, amelyek egyre kevesebb üzemanyaggal, egyre több, nagyobb távolságot tudnak megtenni és én biztos vagyok abban, hogy ez például egy olyan terület, ahol nagyon sok kutatást kellene végrehajtani, mert itt lehetne a hatékonyságot javítani, nem csak a nehéz tehergépjárművek esetében, hanem minden más jármű esetében. Erről például említést kellene tenni, és ezt még nem eléggé kutatták. Köszönöm, Kelly úr. Most pedig egy percre Ena úr következik. Monsieur le Président, posez enfin... Köszönöm szépen, elnök úr. Fel kell tennünk a teherszállítás megadóztatásának a kérdését. Az Euromatrica ebből a szempontból jó hír, de e, azért még nem mondhatjuk azt, hogy ez az legértelmesebb e, szállítási módszer. Nagyon sok a baleset, az ajszennyezés, a környezetszennyezés. E, vannak olyan szakaszok, például ahol én élek, ahol több millió tonnát szállítanak közúton, ott az emberek ettől szenvednek ezt mindenképpen figyelembe kell venni, de ne felejtsük el a tehergépjármű vezetők szörnyű munkakörülményeit, az alacsony fizetéseit, a biztonsági helyzet egyre nagyobb, egyre nagyobb romlását, tehát a lehető legnagyobb mértékben meg kell adóztatni a közúti szállítást azért, hogy ösztönözzük a tengeri folyami, illetve a vasúti szállítást. De intelligens módon kell adóztatni, ne a kis és középvállalkozások, és ne a, a fogyasztók, és ne a tehergépkocsi, jármű, tehergépkocsi vezetők fizessenek, hanem a nagyvállalatok. Köszönöm szépen, most pedig a vita lezárásaként megadom a szót Kalász biztos úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők és elnök úr, köszönöm a megjegyzéseket. Az, Európa, az euromatrica az nem európai adó, legyünk nagyon világosak. Ebből a szempontból ez egy rossz név. Ugyanis pont az ellenkezőjéről van szó, a nemzeti díjakat korlátozza és szabályozza ez az irányelv. Ebben a, az európai tagállamokban, a 22 tagállamban különböző ö, szabályok vannak a személyautókra, teherjárművekre, és így tovább. Tehát most gondolják el, az úthasználók ugye megfizetik ezeket az útdíjakat, hogyha használják ezeket az utakat. A második dolog, kérem, fogadják el azt, hogy ez egy kompromisszumos javaslat. És sokkal összetettebb és nagyobb lélegzetű témáról van szó, mint aminek ez tűnik. Az egyik, hatalmas küzdelmek zajlottak itt. Az egyik egy elvi küzdelem, küzdelem ugye arról szó, van szó, hogy ki fizessen milyen infrastruktúra használatáért. A felhasználó is fizet, illetve a szennyező fizet. Elkerülhetetlen, hogy ez a két elve egymás hogy ez a két elv ne jelenjen meg. Ebben az irányban fogunk tehát elmozdulni. A második küzdelem, amely szintén nagyon éles, sokkal élesebb talán, ez egy konfliktus azok között az országok között, amelyek tranzitországok, és nagyon hat, nagy mennyiségű forgalom halad át rajtuk, és ezek az országok foglalkozni kívánnak a problémákkal, az infrastruktúrát is erre kell állítsák, és úgy gondolják, hogy a terheket meg kell osztani, hiszen az ő infrastruktúrájukat használják, a terheket tehát az a saját adófizetőik, illetve az út használói kell, hogy megfizessék. És persze az országoknak létezik az a másik csoportja, amely nem támogatja ezt, és és azt hiszem, hogy ez a két csoport itt nagyon jól kirajzolódott a mai vitában. De hadd emlékeztessem önöket október 15-ére arra, hogy a tanács miből, miben állapodott meg. Ez egy politikai kompromisszum volt, nagyon közel álltunk a blokkoló kisebbséghez. A, vita, a vita és a küzdelem itt folytatódik. Alkadraui úr hatalmas munkát végzett annak érdekében, hogy jó kompromisszumhoz tudjon eljutni, és hogy jó javaslatot tudja letenni az asztalra. Úgyhogy én mindenkit őszintén, mindenkit tisztességgel arra kérek, hogy támogassák, legyenek szívesek ezt a kompromisszumot. Nagyon sok részlet van benne, amely lehet, hogy valakinek nem, nincs annyira az ínyére, nem lehet mindenkinek a kedvére tenni, de hatalmas lépés ez előre, és már évek óta lógott ez a kérdés a levegőben, most végre sikerült megtennünk ezt a nagy lépést. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Most Győri asszonyt életi a szó. Presidente,

Köszönöm szépen Győri Enikőnek, most pedig a vita lezárásaként megadom a szót Elkadraui úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, először is Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a támogatásért, a hozzászólásokért, azoknak is szeretnék köszönetet mondani, akik ellenzik a javaslatot. A közlekedés nagyon fontos, de persze költségeket is felvett. Infrastruktúrával kapcsolatos, aztán szennyezéseket, finompor, légszennyezés, zajszennyezés, stb. Végül is sikerült ezzel az irányelvel egy egységes olyan keretet létrehozni, amely a tagállamok számára lehetővé tesz teszi azt, hogy azokkal fizetessék meg ezeket a költségeket, akik okozzák. És a beruházásokat lehet ezekkel a bevételekkel e, erősíteni, és a külső költségeket pedig csökkenteni. Ennek köszönhetően valóban egyszerűbb lesz az együttélés, és hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy igazságosabb versenyt teremtsünk, tisztességesebb versenyt teremtsünk, és a különböző közlekedési eszközök között, és a folyami közlekedés, illetve a sin közlekedés és a teherszállítás is megfelelő esélyt kapjon. 2020-ig kívánták az eredetleg az externális költség teljes internalizálását megvalósítani. Ehhez még nagyon sok vita lesz szükséges, de szeretném, hogyha ezt az első lépést megtennénk, megmutatnánk, hogy Európa képes, képes döntéseket hozni, olyan döntéseket, amelyek pozitívak a polgárok számára. És azt remélem, hogy az e-, egy sor tagállam most valóban munkának, munkához lát, és ezeket az intézkedéseket valóban bevezeti, és ez majd ösztönzi a többi tagállamot arra, hogy kövessék ezeknek a példáját. Ez megfelelő alap lehet. Az Európai Bizottság ezzel az irányelvvel nagyon sok házi feladatot kapott, Végig kell gondolni például, hogy nem kell -e további externális költségek internalizálni, hogy nem kell -e kötelezővé tenni ezt a e, díjrendszert, hogy nem akarunk-e egyéb járműveket is bevonni ennek a hatájába. Jelen pillanatban azonban elégedjünk meg az első lépéssel. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen Elkadraui úrnak, most pedig néhány percre megszakítom az ülést, és aztán kezdődik a szavazás.